Kedves vendégek, ugye tudják, hogy a tolmácsolást használhatják, tehát tegyék fel a fülhallgatók. Merci beaucoup. Köszönöm. Kedves kollégák, szeretném köszönteni a szakbizottság nevében a Klisi Szuboában működő egyesületek képviselőit, akikkel eszmét fogunk cserélni a városi kérdésekről és lakatási kérdésekről Párizs környékén. Ugye azt tudjuk, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság 2010 áprilisában Franciaországban tett látogatást, és azt vizsgálták, hogy a kohéziós politikát hogyan valósítatják meg néhány francia városban, és konkrét példákat szerettek volna látni a, a kohéziós politika megvalósulására a helyi közösségekben. Nem volt időnk arra, hogy Klisi Szüboába látogatást tegyünk, úgyhogy éppen ezért találjuk hasznosnak, hogyha megosztják velünk a gondolatainkat, és jobban meg tudjuk érteni azt, hogy ők hogyan látják a szegény városi területek helyzetét, amire bizonyára tudják, hogy most van folyamatban a jövőbeli kohéziós politika összeállítása és kidolgozása a városfejlesztés mm, ebben nagyon fontos helyet foglal el. És ezt az önök mai mostani látogatását is úgy tekintjük, hogy olyan dolgokat hallhatunk, ami, amelyeket esetleg bedolgozhatunk, beemelhetünk a jövőbeli kohéziós politikába. Nem tudom, hogy Karimadeli asszony szeretne néhány szót szólni, és akkor utána megadom önöknek a szót. Madame la Présidente. Elnök asszony. A Krisiszuba lakosai, fiatalabbak és kevésbé kifiatalok egy felhívást szeretnének a bizottság, az Európai Bizottság elnökéhez benyújtani, Barozó elnök úrhoz, aki eh, azt mondta, hogy mivel nincs rá ideje, nem tudja eh, fogadni őket. Épp ezért köszönöm önnek, elnök asszony, hogy szánt erre időz, időt, hogy pozitív módon reakoljon a felhívásokra. És nagyon örülök, hogy eh, itt elmondhatják a problémáikat, és ezért itt üdvözlöm őket szeretettel. Szisze asszonyi a szó. Bonjour. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Köszönöm szépen, hogy itt fogadnak bennünket. Bárező úrnak egy felhívást intéztünk, amely a Liberáción újságban jelent meg, és pedig így hangzott a köztársaság kormányának rövid az emlékezete, de, de ne, a miénk nem. A, sür, a rendkívüli állapot már megszűnt, de mindenkinek el kell mondanunk, hogy semmi sem változott azóta tulajdonképpen a külvárosok számára továbbra is rendkívüli állapot van, és ezért egy Marshall tervre van szükség, hogy segítsünk nekünk. Mi ma e, egy állampolgári szövetség, amely kulturális és sportszövetség szeretné, hogy felelősséggel foglalkozzanak a problémáinkkal. A mindennapi nyomor számunkra azt a feladatot rajzoltak ki, hogy a fiataloknak segítsünk, hogyha az állam nem segít, akkor továbbra is az erőszak fog oralkodni a külvárosokban. Szeretnénk, hogy ismerjék el az ezen negyedekben lakó férfiaknak és a nőknek az erőfeszítéseit, akik minden nap új megoldásokat, új kultúrákat hoznak létre a panel kerületekben fontos, hogy az időseket, a gyerekeket tiszteljük, és az eljövendő generációkat is a városok békéje túl fontos ahhoz, hogy az egoizmus és a pénzügyi válság oltárán feláldozzák őket. Ezért fordulunk Európához, és az Európai Parlamenthoz, hogy, hogy a felelősséget vállalják az e, emberi az emberekért. Ez a fajta humanizmus, de a szolidaritás szükséges ahhoz, hogy megoldjuk a problémáinkat. Kértük az Európai Bizottságtól, hogy fogadjanak bennünket, és kérjük a képviselőknek, különösen a Regi Bizottság tagjainak, hogy fogadjanak bennünket, és köszönjük, hogy ezt meg is tették. A, e, a különböző lázadások, a külvárosi lázadások e, azt mutatták, hogy nem lehet közömbösen foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Most átadom a szót kollégámnak, aki néhány kérdést fog feltenni. Bonjour, Madame la Présidente. Mindenkit szeretettel üdvözlök, önt is elnök asszony és a képviselőket. Mint ahogy hallottuk, 2005 óta semmi sem változott E, tulajdonképpen továbbra is azt látjuk, hogy a szegénység e, uralkodóvá válik ezekben a negyedekben. Tehát e, a különböző területi egységek és a társadalom az az életnek a peremére került, és a gazdasági és a társadalmi válság az egyre elmérgesedik. Ezért a különböző európai támogatások az állami szinten megrekednek, nem jutnak el a helyi hatóságokhoz még a 93-as támogatások sem jutottak el hozzánk, amely a fiatalok képzését szolgálta volna. Ezért úgy gondoljuk, hogy egy európai marsal tervre van szükség a különböző külvárosok számára. Azért, hogy az a lákos, lakosoknak e, jövőt biztosítsunk. És ezért lényeges számunkra, hogy egy konkrét e, e, testre szabott projektet állítsanak fel ezen lakosok számára, és a mindennapokban megoldásokat találjanak ezekre a kérdésekre. Úgy gondoljuk, hogy E, például a lakásépítés kérdései e, lehetővé tenni, hogy a lakosok a szegénység ellen e, harcoljanak, aztán a tömegközlekedés, a, a munkahelyek, az egyetemek, stb. mind megoldást hoznának ugyanis a francia kozmopolitizmus nem fog megoldásokat hozni. Ezért demokratikusan kell a kérdéseket megoldani, tehát hogy elismerjék, hogy szükség van segítségre számunkra Franciaországban itt első eszmecseréről van most szó, amely reméljük konstruktív lesz, és reméljük, hogy a következő találkozók során majd sikerül az Európai Bizottság elnökével is találkozni az európai szegények negyedei különben ugyanabban a helyzetben maradnak. Európának központi szerepet kell látni eljátszani ott, ahol az állam kudarcot vallott. Köszönöm szépen. Samir Abbas úr szeretne hozzászólni. Bonjour. Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim, én tanár vagyok, már 13 év óta, és a legfiatalabbokkal, tehát 6-tól 10 évesekkel dolgozom az általános iskolában. És aztán 16-tól 20 évesekkel is foglalkoztam. Tapasztalatom azt mutatja, hogy a francia oktatásnak a színvonala esik, és a gazdasági és társadalmi fejlődésnek e, a e, lehetőségei Franciaországban egyre csökkenek. Ezért ezen fiataloknak a e, nagy része e, ki az iskolából e, kiesik, az oktatást elhagyja, és ezért nem tudnak munkát találni. nincsen semmilyen szakképesítésük. eznek több oka van, ezért, hogy hiányoznak az alapok, tehát az írás-olvasás. Sajnos a francia iskola rendszer inkább a kulturális, mellékes dolgokkal foglalkozik, ahelyett, hogy a legfontosabbakkal foglalkozna. Épp ezért a fiatalok nem tudnak olvasni, még 16-20 évesen sem. Ez a magyarázata annak, hogy a nagy részük egyszerűen kudarcot vál az iskolákban. Ez a helyzet 150 ezer diákot érint, akik az iskolából kilépnek, és nem találnak munkát és még mielőtt elkezdték volna a munkás életüket, nem dolgoznak, tehát nem találnak munkát, vagy pedig nagyon is ingatag munkát. Tehát ez azt jelenti, hogy társadalmi, földrajzi és gazdasági kirekesztésben részesülnek. Épp ezért nagyon fontos, hogy már az alapoktól kezdve javítsunk a az oktatási rendszeren első az alapokat el, er, erősítsük meg, a második pedig, hogy jobban megfeleljünk a foglalkoztatási piacnak. Aztán a, olyan szakágakat, mint például a, a kézművesség és a többi, a KKV-kben hasznos foglalkozások, olyanokat tanítsunk. Aztán 16 éves kor után ezek a gyerekek nem folytathatják tanulmányokat, mert nincsen végzettségük. Tehát számukra biztosítani kellene a lehetőséget, hogy folytassák a tanulmányaikat, és ilyen módon az állampolgárságukat is megőrizzek, mert így teljesen kirekesztődnek. Aztán olyan mesterségekre kell őket tanítani, amelyek a zöld növekedést a környezetvédő szakmákat támogatja. E, ezzel kapcsolatban egyáltalán nincsen lehetőség képzésre Franciaországban. És a vidéki területeken és a különböző régiókban ezt kellene biztosítani. Aztán a, a folytatólagos képzés, tehát az élethosszig tartó képzés, vannak nagyon sokan, akiknek munkahelyet kell változtatni 40-45 éves korukban. És a felnőtt képzésben sajnos azt látjuk, hogy ezek az emberek nem ismerik az új technológiákat, tehát például a számítógép használatát. És amikor elveszik a munkahelyüket, akkor a munkaerőpiacon egyszerűen nem tudnak új irányt venni, tehát más területen munkát találni, tehát őket át kell képezni. És nem szabad megvárni, hogy ez megtörténjen, hanem korábban kell őket képezni. Ezen kívül minden korcsoportra ki kell terjeszteni ezeket a megoldásokat, mert mindegyik generáció látja annak veszélyét, hogy a többiek nyakán élnek tulajdonképpen nagyon nehéz ezeket a dolgokat megvalósítani, ezért szükséges egy globális politikára azért, hogy ezeket a megoldásokat megvalósítsa. És nálunk a kormányzatnál ezek megrekednek. Köszönöm. Valaki szeretne hozzászólni? És szeretnék a napirendi témákra, a lakhatásra és a városi kérdésekre vissza térni, és kérem, hogy ne, ne kövessék el ezt a hibát, amelyet a 60-as években a francia kormány elkövetett, tehát, hogy a e, lakhatás és a városi kérdéseket nem vette e, e, figyelembe. Épp ezért tudhatók be ezek a külvárosi problémák most ennek az időszaknak. Itt elsősorban az emberi szempontokat kell figyelembe venni az emberi szemét kell az urbanizáció és a lakhatás középpontjába tenni ugyanis itt lakható körülményeket kell teremteni, nem csak lakások építésére van szó, tehát fontos a, a közlekedés, tömegközlekedés kérdése is, hiszen láthatjuk, hogy Krisiben sincsenek olyan tömegközlekedési eszközök, amelyek pont ott állnának meg, ahol a munkahelyek vannak. Aztán az intézmények kérdése is felmerül, ugyanis Eh, hogyha az ember eh, lakik valahol, akkor szükség van eh, intézményekre is, például amikor munkahelyet keresnek, amikor a társadalombiztosításai problémáikat akarják megoldani, akkor ezekre szükség van. Aztán a biztonság kérdése például Krisiben is sok évet kellett várni, mielőtt saját rendőrőse volt, amely valóban a lakosokat szolgálja, és nem pedig a minisztériumot. Tehát a városi kérdés, az urbanizáció területén fontos, hogy az emberi oldalát helyezzük a középpontba. És Franciaországban a 60-es években az volt a fő szempont, hogy azokat a bevándorlókat, akik Franciaország építésére jöttek, azokat csak elhelyezzék, lakást biztosítanak nekik. És jelenleg pontosan azért vannak ezek a gettók, amelyeket meg lehetett volna akadályozni, hogy ezekkel legyenek. Köszönöm. Euh, Mindenkit szeretettel üdvözlök, rövid leszek. Én annyit szeretnék elmondani, hogy 2009-ben azt láttuk, hogy az európai választások során nagyon sokan nem mentek el szavazni ezekben a negyedekben, akár 80%-os távolmaradást is láthattunk. Tehát az emberek elfordulnak a politikától és Európától is, hiszen amikor látjuk, hogy milyen összegeket fordítanak a regionális fejlesztésre, akkor az emberek nem igen látják, hogy Európa mit hozhat nekünk. Tehát Szubában olyan területi és társadalmi egyenlőtlenségek vannak, hogy Ma például ahhoz, hogy tanulni, dolgozni, elmenjen az ember, vagy kulturális eseményeken részt veszen, ahhoz legalább egy-két órára van szükség, hogy eljuthasson egy olyan helyre. Tehát ez ma a valóság. Tehát ez Franciaországnak egyik olyan része, amely az egyik leggazdagabb Európában, ugyanakkor vannak olyan enklávék, olyan negyedek, ahol ennek semmi nyomát nem látjuk ennek a gazdagságnak. Tehát az Európai Unió finanszírozta a, a, a jeunesse, tehát a fiatalság programot, de a, vannak olyan sport és kulturális e, szövetségek, ott Krisiszubában is, akik már egy év óta nem tudnak támogatást kapni. Tehát e, köszönöm, hogy itt fogadtak bennünket, és tudjuk, hogy önök Európát szolgálják, és hogy a Regi Bizottság valóban próbálja az Európai Unió, különösen a keleti országaiban az egyenlőtlenséget leküzdeni, de Franciaországban még mindig vannak olyan negyedek, szigetek, ahol ugyanerre szükség van. Ezért a barátaim egy, a külvárosok egy európai parlamentét hozták létre azért, hogy összehasonlíthassák a különböző területeken lévő problémákat, és itt a fiatalokról is szó van. Nos, még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy fogadtak bennünket, és ha az elkövetkezendő, reméljük, hogy az elkövetkezendő években a költségvetési eh, tételek azok eh, figyelembe veszi ezeket a városokat és negyeteket Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Konstance Krell. Ja, vielen Dank. Eh. Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy először is elnézést kérek a kollégáim nevében, hogy már nem tudtunk olyan nagyon sokan itt maradni, mert az egész egy icipicit elcsúszott a kezdést illetően, de nagyon köszönöm önöknek, hogy ezeket az információkat megosztották velünk, és eh, hadd mondjam el egészen őszintén, hogy ezek az információk nem annyira számítanak újnak számunkra, tehát nem csak annyira Párizsban és Párizs környékén fordulnak elő ezek a problémák, hanem más nagyvárosoknak az agglomerációjában is előfordulnak ezek a gondok, néhány Európai Uniós tagállamban is, és ez az integrációs problematika a hogy úgy mondjam, hátrányos helyzetben lévő szociális rétegek részéről ez egy ismert dolog, és ezért is próbáltunk meg erre kialakítani egy olyan eszköztárat a kohéziós politikával és a kohéziós politikán keresztül, hogy ezeket a nehézségekre választ tudjunk adni. A fiatal emberek integrálása a munkaerőpiacba, a képzésnek a hangsúlyozása, és egyáltalán a lehetőség teremtés a munkákra egyesületek által az európai strukturális alapokból származó források segítségével e, Nyilván ezért is látogattuk meg Párizs, illetve a Párizs környéki városokat, e, hiszen Franciaországban is lehetőséget kell teremteni arra, hogy ezekkel az eszközökkel élni tudjanak és éppen ezért meg szeretném kérni önöket, hogy ne adják fel az erőfeszítéseiket. Én azt gondolom, hogy megéri ez a munka, és ezt tegyék azokért az emberekért, akik érintettek ebben a problémában, és az európai integráció érdekében is rendkívül fontos, hiszen ezt az eszköztárat arra hoztuk létre, hogy ez előre haladjon, és azt gondolom, hogy igen fontos az, hogy az európai integráció mindig csak azokkal az emberekkel együtt megvalósítható, akik az Európai Unióban élnek, és ezek nincsenek kevesen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos világosan rámutatni arra, hogy ebben az eszmecserében is nagyon fontos koncentrálnunk azokra az hátrányos helyzetben lévő területekre, és én azt gondolom, hogy a kohéziós politikát egy megfelelő büdzsével fogjuk ellátni, ebben egyetértés van az Európai Parlamenten belül, hogy ezeket a projekteket lehetővé tegyük, és nyilván azt hallottuk, hogy nehéz hozzáférni ezekhez a forrásokhoz. Köszönjük, hogy ezt elmondták nekünk, és ezt nyilván meg kell, le kell egyszerűsíteni egyesületeken és szervezeteken keresztül, akik ezen a területen dolgoznak, de remélem, hogy ez a kapcsolat nem fog megszakadni annak érdekében, hogy e, mindig megkapjuk a, egészen a gyökerektől ezeket az aktuális információkat. Csak nagyon-nagyon kérem önöket, a szívükre kötöm, hogy ne ne erőszakkal. Ez a lehető legrosszabb, hogyha e- ehhez fordulunk az erőszak eszközéhez, hiszen hogyha a televízióban látunk olyan beszámolókat, amelyben néhány hete láthattunk Párizsból és más helyekről, Franciaországból olyan beszámolókat, azok nem szívesen látjuk, hiszen sokkal jobb lenne, hogyha ezeket a dolgokat az európai strukturális alapokból származó forrásokkal sikerült volna elérni. Köszönöm. Engedjék meg, hogy én is szóljak néhány szót. Való igaz, az Európai Parlament olyan bizottságát ö, látogatták meg, amelyik a területfejlesztéssel és városfejlesztéssel is foglalkozott. Ahogy Kosztanc is rámutatott és aláhúzta, tehát ezt lehet, ezek a problémák ismertek előttünk. És nagy aggodalommal figyeljük ezeket az eseményeket. De örülünk annak, hogy első kézből hallhattuk ezeket az információkat. Most a a jövőbeli kohéziós politikáról és városi menetrendről, ennek keretében a városi menetrendről vitázunk és ezen dolgozunk, ami nem csak a fizikai szegénységről szól, hanem a szociális társadalmi szegénységről, kirekesztettségről. És ezeket a dolgokat jövőbe, a jövő politikáinak is komolyan kell venni a kohéziós politika városi dimenziójára gondolok. Holnap lesznek meghallgatások a szakértőkkel, a bizottság részéről, a bizottság képviselőivel, hogy melyek azok a feladatok és kihívások, amelyeknek meg kell felelni, és amiket meg kell oldani. El fogjuk mondani azt, amit ma itt önöktől hallottunk, a regionális politikáért felelős főigazgató is biztos is el fog érni, és meg fogja hallgatni. Tehát azt gondolom, hogy amit megosztottak velünk, az hozzátesz még egy um, újabb adaléknak tekinthető ahhoz, amit már eddig is tudtunk, és mondhatom, hogy azok, akik ezek közvetlenül szenvednek ezektől a fejleményektől a napi életükben, Szeretnék biztosítani önöket, hogy a, a bizottság részéről az a javaslat is, ahogy érkezik, nagy hangsúlyt teszünk azokra a problémákra, amelyek a városi környezetben, metropolitai környezetben, nagyvárosi környezetben for, fordulnak elő, és arra figyelünk, hogy mit lehet tenni helyi szinten ezek kezelésére, hogy, hogy meg tudjunk birkózni ezekkel a feladatokkal, problémákkal, amelyeket itt előadtak. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság is nagyon fontosnak tartja ezt a, ezeket a kérdéseket, nem csak a parlament. Éppen ezért ez az csara nekünk egy újabb érva kezünkben, hogy ezt a kérdést a kohéziós politika keretében ne hagyjuk elaludni, és igenis azon legyünk, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek, és azokat a problémákat, amelyek a városi területeken előadódnak, ezeket beemeljük. Mm. Az itt elhangzott aggodalmakat meg fogjuk osztani a bizottság képviselőivel is. És amit Konstance mondott, hogy helyileg hogyan lehet ezekkel a dolgokkal megbirkózni. Azt javaslom, hogy legyenek aktívak, legyenek aktívak és konstruktívak helyi szinten, hiszen olyan sok múlik az egy a helyi egyesületeken olyan szempontból is, hogy mennyire lelkesek, mennyire elkötelezettek, és ezzel képesek megváltoztatni a helyzetet. Hiszen olyan sok mindent lehet elérni, hogyha van egy olyan helyi közösség, amelyik tényleg előre akar lépni. És egy egészen kis segítséggel is nagyon sokat lehet elérni, de hogyha az ember hátat fordít annak, amit itt mi európai, európai szinten tudunk tenni, akkor um, így nehéz lesz. Tehát tartsuk a, mar, aktívan a kapcsolatunkat, és mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mi tegyük a dolgunkat, hogy legyen egy olyan kohéziós politikánk, aminek van egy városi, városfejlesztési dimenziója, amiknek a keretében olyan intézkedéseket és programokat hívhatunk életre, amely javítja az önök mindennapi életét, az önök valóságát, valóságos életét. De azt gondolom, hogy mindenki megpróbál jó munkát végezni, és akár helyi szinten, a helyi önkormányzat osztályain, a, a regionális szinten, és az európai tisztviselők és parlamenti képviselők is nagyon rajta lesznek a, az ügyön, és dolgoznak a jó ügy érdekében. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek hozzánk, megosztották velünk ezeket a gondokat és gondolatokat, és biztosítom önöket együttérzésünkről, és arról, hogy értjük, átérezzük a problémát, és azon leszünk, hogy a jövőbeli EU szakpolitikák, legalábbis amit EU szinten lehet tenni, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez a kérdés is uh, kiemelten legyen kezelve, és így megoldást kínáljunk az előadott problémákra. Uh, bizonyára tudják, hogy sokat tettünk. Nem tudom, hogy ebből önök konkrétan mennyit éreznek, az Európai Bizottság is reagált, a mi is segítettünk a parlament részéről, hogy mit lehet tenni a lakhatás kérdésével, lakásépítéssel, e, és egyszerűsítettük a politikát, hogy megkönnyítsük a, a, a források felhasználását. Persze a végén azon el vagy bukik, hogy mekkora lesz az európai költségvetés, hiszen láttuk, hogy ezzel nagyon sok mindent lehet tenni, de ez gyakorlatilag a, a az uniós GDP-nek csak egy százaléka. Tehát ez nem csak a, tudjuk, hogy nem csak a pénz számít, hanem, hanem a, a, az, összedolgozás, az összedolgozás és az összetartás. Ez is nagyon hasznos és fontos uh, dolog. Esetleg uh, kolléga kíván hozzászólni? Szeretném megköszönni azt, hogy önök ráirányították a figyelmünket a sürgős kérdésekre, hiszen ilyenek vannak. Több témát említettek, és azt, hogy aktivizálják az európai alapokat azért, hogy ezt projektekre fordíthassák. Ez az első dolog. Tehát megválasztott képviselőként, eh, és az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy ezeket a prioritásokat figyelembe vegye a jövőbeli programjaiban mint ahogy eh, hallottuk a biztostól, január ótól kezdve együttműködésről beszélünk. Tehát együtt fogunk működni azért, hogy a kohéziós politika mindenki számára hasznos legyen. És hogy a szegénység eh, elleni harc évében megakadályozzuk, hogy mindig ugyanazok legyenek az áldozatok. Tehát remélem, hogy aktív módon tudunk önöknek segíteni. Köszönöm. Köszönöm, Deli asszony. És a, arra is kérném önöket, hogy az írott anyagaikat osszák meg velünk. De még szeretnének hozzászólni? Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Pari Bereis vagyok. Kickbox Egyesületnek vagyok a vezetője és az edzője. És társulás vagyunk. Mindennek hallgattam, amit ön mondott, és magunkkal vesz, visszük azt, hogy mi történik az Európai Parlamentben, de azért vannak kérdéseink is, azt illetően, hogy mi hogyan látjuk a mi prizmánkon keresztül a kérdéseket. Tehát van egy 2000 egyes törvény alapján szerveződött társaságunk, és a, ez határozza meg a működésünket. De, és itt merül fel az a kérdés, amit szeretnék itt taglalni, hogy önkéntes módon dolgozunk évek óta a közösséggel, a régióval, a megyékkel, és megpróbálunk támogatásokat szerezni azért, hogy E, az iskolai és a szakmai e, szervezetek segítségével ezekkel a fiatalokkal foglalkozunk. E, tehát ne történjenek meg újból a 2005-ös események. Tehát tényleg ott helyszínen, a helyszínen, ahol a tűz éget, ott találjunk megoldásokat most azt halljuk, hogy egyre nehezebb lesz bennünket támogatni. Mi türelmesek vagyunk, de ugyanakkor a felesleges energiák megint csak a fiatalok fiatalokat akik szeretnének az iskolán kívül is tevékenységet találni, nem tudjuk lekötni. Nyilvánvalóan mi a jó irányban szeretnék ezeket az energiákat lekötni. Köszönjük, hogy fogadtak bennünket, de lehetnek közös projektek, próbálunk nemzetközi kapcsolatokat is belga, német, angol klubokkal kialakítani. Megpróbáljuk a, e, egy, megpróbálunk egyforma szabályokat találni azért, hogy összejöhessünk, de de az, hogy ez önkéntes módon történjen, ezt máshol nem látom Eh, ez nagyon helyi szinten történik csak. Tehát, hogyha európai szinten tudnánk erre válaszokat eh, találni, és Szubába visszavihetném ezeket a válaszokat, és azt mondhatnám a e, e, diákjaimnak, hogy Európa segít nektek, Európa itt van, jelen van itt, akkor ez nagy előrelépést jelentene és ez mindenki számára csak nyereséggel szolgálna. És így a károkat is megakadályozhatnánk, mert hogyha ebbe a környezetbe belenyújtanám az ujjamat, akkor láthatnám, hogy ez nagyon is meleg, és vigyázzunk. Akkor most nagyon gyorsan hadd zárjam le nagyon gyorsan a, ezt a kérdést, hiszen bezárjuk nem sokára az ülést. Csak egy dolgot szeretnék elmondani. Természetesen Európai Uniós szinten nagyon sok minden dolog zajlik. De nagyon sok dolgot helyi szinten kell megtenni. Azt mi nem tudjuk megmondani helyben, hogy az Európai Unió mit fog csinálni ezek következő öt évben de azt elmondhatja a fiataloknak, hogy az a stratégia, amit az Európai Bizottság letett az asztalra, és támogat a, a parlament, a, a tagállamok pedig meg fogják valósítani, a fiatalokra nagy hangsúlyt helyez, tehát sokkal több ö, program lesz uniós szinten, több program lesz, több projekt lesz, több pénz lesz ezekre, tehát a jövő évi költségvetésben, amiről még nincs végleges döntés, de ebben a költségvetésben a fiataloknak szánt programok nagyon kiemelt hangsúlyt kaptak. Mindezzel együtt is arra bátorítom önöket, hogy hogy az, a saját parlamenti képviselőken kerül, keresztül is akár kép, kapcsolatba léphetünk a bizottságban, szeretnénk látni azt, hogy milyen fajta európai programok vannak már elérhetőek eh, fiataloknak, akár sporttevékenységre, ahol, amiből talán részesülhetnének. Még nem tudjuk, ha, ha, ha esetleg még nem tudják, hogy ezt hogy kell megtenni, akkor kérem, forduljanak uh, Deli asszonyhoz, és ő majd uh, megfogalmazza az örök kérdéseit, kétségeit, aggájait. Uh, és akkor megkapják az Európai Parlamenttől azt az információt közvetlenül, hogy mit is csinál az Európai Unió. Ami teljesen világos az az, hogy a fiatalok az elkövetkezendő években nagyon nagy nagyon nagy szerepet fognak játszani, nagy hangsúlyt helyezünk a fiatalokra az európai stratégiákban tehát maradjunk annyiban, hogy próbálunk segíteni, amiben tudunk, tartsuk a kapcsolatot, és úgy látom, hogy Deli asszony még szeretne hozzászólni. Köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy kiegészítsem az elnök alkat. A jövő év az, az önkéntesség jövő éde, éve, amikor az önök tapasztalatait ö, ö, alkalmazni lehet. Tehát azt hiszem, hogy gyorsan találkoznunk kellene, hogy konkrét projekteket állítsunk ki a fiatalok segítségére. Like to, to close... És akkor most szeretném lezárni az ülést, szeretném megköszönni még egyszer a látogatást annak ellenére, hogy elég keves, kevés képviselő van jelen, de azt gondolom, hogy érezték a támogatásunkat, és remélem, hogy kapcsolatban maradunk, és biztos